So, uh, the general public... Nos, akkor <clears throat> most már mindenkinek volt lehetősége arra, hogy belépjen a terembe. Átadom Zrivka úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hát most pont úgy alakult, hogy három jelentés volt egymás után, és mindegyiknek én voltam, vagy vagyok az előadója. Úgyhogy én beszéltem. Ezt a jelentést egyébként egy picit elhalasztották, tehát ez csúszott a gyermekek örökbefogadásáról szóló témában. Tulajdonképpen amiatt, mert én sem tudtam eljönni részt venni a munkában. Kórházi kezelésen is voltam, és elnézést kérek mindenkitől, hogy emiatt csúszott egy kicsit a munka ezen a dosszién, és hát egyébként a jelentés legutolsó változata alapján reménykedünk abban, hogy végre sikerül lezárni a még az év vége előtt ezt a témát. Két részből áll, ahogy ugye már lehetett ezt látni, tulajdonképpen arról van szó, hogy a legfőbb kérdéseket, tehát a problémákat, összegzem az első részben, volt már több eszmecsere, amelyet lefolytattunk itt a szakbizottságban, meghallgatások is voltak ebben a témában, itt az Európai Parlamentben. A tavalyi év vége felé volt egyébként egy nagyon érdekes nem is egy, hanem több meghallgatás is, ahonnan igen sokféle információra tudtunk szert tenni, több szakértő különbözőképpen elemezte a helyzetet. És kiderült, hogy, a, hogy általánosságban, általános szinten az örökbefogadásra vonatkozó ö, normák azok milyenek, illetve hogy mekkora különbség van és hogy ezért van szükség arra, hogy lépjünk, és hogy a, leginkább a gyermek érdekét vegyék, szembe, vegyék figyelembe, tehát mindig a gyermek érdekét kell elsősorban megvédeni, és szeretném azt kihangsúlyozni, hogy semmifajta jogszabály nem kezelhet úgy egy gyermeket, mint valakinek a tulajdonát. Tehát egy gyermek az sem nem a szülei tulajdona, sem nem az örökbefogadók tulajdona, sem nem egy állam tulajdona. Tehát ezt a megközelítést kell alkalmazni, hogy a gyermek senkinek sem a tulajdona. És ennek meg kell jelennie az összes megközelítésben, és a gyermekhez legközelebb álló személyek érdekeit és igényeit nyilván figyelembe kell venni, valamint az érintett országokat, tagállamokat, és ahogy ez szerepelt a szövegben, még a legfiatalabb gyermeknek is joga van ahhoz, hogy meghallgassák, és a, hogyha lehetséges, akkor a biológiai szülőket is meghallgassák. És aztán egy másik terület, amivel foglalkozni kell, az pedig az 1993-as hágai egyezmény, ami ugye arról szól, hogy együttműködnek a tagállamok, nemzetközi, nemzetközi szinten együttműködnek a, az aláíró államok az örökbefogadás terén. Tehát azon túl, hogy ez az egyezmény működik, és azokat a gyermekeket érinti, amelyek, akik egy másik országban tartózkodnak, mint a, az örökbefogadó szülők, az derült ki, hogy különböző a módszertan, különböző a megközelítés, amelyet az egyes országok alkalmaznak, tehát az örökbefogadó szülők hazájában más szabályok érvényesek, mint abban az országban, ahonnan a gyerek származik. Tehát valahogy azt kell megoldani, hogy ezek a különbségek, ezek a problémák, amennyire csak lehetséges, korlátozhatóak legyenek korlátozzuk őket, és a lehető leguniformabb, legegyformább, egységesebb környezetet teremtsük meg, jogi környezetet teremtsük meg. Miben állnak a különbségek? Sokszor abban is, hogy milyen dokumentumokra van szükség, hogy hogyan hozzák meg a döntést. Vannak olyanok, olyan országok, ahol automatikusan lebonyolódhat ez a folyamat, viszont vannak olyan államok is, ahol az adminisztratív eljárások szigorúak és korlátoznak, annak ellenére, hogy a, az érintett államok a hágai egyezmény aláírói között szerepelnek. Aztán a jelentésben van egy másik rész is, amely a határokon átnyúló örökbefogadás esetén az igazságügyi együttműködéssel foglalkozik. Ez tehát azt jelenti, hogy az érintett államok igazságszolgáltatása működjön együtt, mármint azok a szervek vagy szakemberek, akik a, az örökbefogadás területén dolgoznak. Aztán pedig az is fontos, ugye, hogy a, a, a határozat illetve az örökbefogadás alapelvei legyenek elismerve mindenütt. Ugye nyilván nem felejthetjük el, hogy az Európai Unió területén belül szabad a mozgás, tehát a, az örökbefogadó gyermekkel együtt költözhetnek a szülő, költözhet a család, tehát az ilyen határozatokat, az örökbefogadási határozatokat el kell ismerni mindenhol. Vannak igazságügyi szempontból a megoldásra vonatkozó javaslatok, és vannak itt jogi alapelvek, amelyeket figyelembe kell venni. A mi javaslatunkban milyen alapelvek szerepelnek? A Tulajdonképpen a tagállami szinten nem változik semmi az engedélyezés tekintetében, és a családjogi szabályok sem változnak nemzeti szinten. Nyilván a családjogi szabályozás az a tagállamok exkluzív hatáskörébe tartozik, kizárólagos hatáskörébe tartozik. És a gyermek, illetve az örökbefogadási határozat kiadása közötti kapcsolatot érintik. Nagyon fontos szempontok ezek. Aztán van automatikus örökbefogadásra vonatkozó lehetőség is, mindenfajta egyéb eljárás nélkül két feltétel mellett. Először is akkor, amikor a, azok a tagállamok, vagy az az állam, amely kiad, elfogad egy ilyen örökbefogadási határozatot, a saját kompetenciájában jár el, és ha a tagállam jogrendje szerint a jogalap nem teljes, akkor a kérdések merülhetnek fel, pedig nagyon fontos, hogy a különböző tagállamokban található bíróságok határozatait elismer, elismerjék a többi tagállamban is. Itt szeretnék emlékeztetni két jogszabályra, a Brüsszel 1-esre és a Brüsszel 2A rendeletre, amely a családokat érintő határozatokkal foglalkozik. És arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a családok szabadon mozoghatnak az Európai Unió területén belül. Nincsenek olyan nemzetközi szabályok, amik a nemzeti örökbefogadási határozatokat a határokon átnyúló módon is elismert, kötelezően elismerté tennék, tehát ezért van szükség lépni. A javasolt Európai Uniós jogszabályra, tehát arra van szükség, amiatt van szükség, hogy az állampolgárokat védjük, le, legyen fellebezési lehetőség, legyen kölcsönös elismerés, és a fellebezésre legyen akkor lehetőség, hogyha a kölcsönös elismerést egy tagállam megtagadja. Szeretnék még valamit hozzátenni. A rendeletjavaslathoz csatlakozik egy melléklet is, és a melléklet részletezi azt, hogy miért lenne egy ilyen jogszabálynak hozzáadott értéke. Erről nyilván beszélünk majd még a vélemény elkészítésekor. Én csak annyit szeretnék erről mondani, ugye röviden összefoglalnám, hogy mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában különbözőek ezek az örökbefogadási eljárások, és különbözőek a szabályok, a, amelyek a kiskorúakra vonatkoznak, a kiskorúak örökbefogadására vonatkoznak. És mondjuk, ha elképzeljük, hogy valaki az EU-s egyik EU-s tagállamból egy másikba költözik, akkor komoly problémákba ütközhet, amiatt, hogy esetleg nem ismerik el az örökbefogadási határozatot, amelyet az eredeti, a származási tagállamban kapott. Vannak olyan országok, ahol mondjuk, amelyeket az a kritika ér, hogy túlságosan egyszerű az örökbefogadási folyamat, vagy túlságosan rövid időt vesz igénybe, Más országokat azzal vádolnak, hogy túlságosan bürokratikus és hosszadalmas, bonyolult az eljárás, és így tovább. Tehát azon a véleményen vagyok, hogy a mi kezdeményezésünk nagyon aktuális, és ezzel rengeteg ilyenfajta problémát, amelyeket említettem, meg lehetne oldani. A határidő az június vége lenne, ahogy erről már beszéltem, tehát le kellene eddig zárni a jelentést, és azt javaslom, hogy fogadjuk is el. Okay. Uh, thank you very much so far. Köszönöm szépen az eddig elmondottakat. És most azt javaslom, hogy mivel 10 óra van, a szokásos szavazási időpontunk. Az a javaslatom, hogy röviden bonyolítsuk le a szavazást, és azután folytassuk majd ezt a témát. Tehát azok a kollégák, akik nem maradnak itt erre a napirendi pontra, szabadon távozhatnak, elmehetnek. Kérem, hogy készítsék elő a szavazókártyákat. Maybe, maybe we will be able to... Lehet, hogy anélkül is le tudjuk egyébként bonyolítani a szavazást, de az utolsó pontunkhoz mégiscsak give us... Még néhány másodpercet kérünk. Az előadó kiment épp a teremből. Keressük, tehát Kavada urat. Hát, pár másodpercet kérünk. Okay. Uh... Rendben. Nos, a hármas cikk egyes bekezdésének E pontja következik. Kiszavaz mellette, feltartása. Kiszavaz ellene. Ki tartózkodik. Elfogadtuk. Következik a tízes cikk mellette. szavaz ellene. tartózkodik? Elutasítottuk. Következik a 38-as cikk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 13-as preambulum bekezdés mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. 15-ös preambulum mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 19-es mellette, kiszavaz ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 20-as kiszavaz mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 21-es preambulum mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. Következik a 64A mellette Ki szavaz ellene? Nos, ellenőrizzük az eredményt a szavazókártyák használatával. Uh, Mr. Zvievka is in favor. Zvievka úr mellette szavaz. Az eredmény azt jelenti, hogy elutasítottuk. Most pedig elektronikusan szavazunk a jelentés tervezet egészéről. Elfogadtuk. A jogalkotási állásfoglalás tervezet következik, ismét elektronikusan szavazunk. Elfogadtuk. Következik a jelentés tervezet egésze. Elfogadtuk. Most pedig a jogalkotási állásfoglalásra induló vonatkozó tervezet, megnyitom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Tehát gratulálok az előadónak. He accepts and thanks. <laughs> Az előadó pedig elfogadja a gratulációt és köszönetet mond érte. That is the end of the vote. Ezzel a szavazás végére értünk, és ezennel folytathatjuk a 24-es napi rendi pont tárgyalását, amelynek keretében megadom a szót Ruth Cabeza asszony itt van a teremben? asszonyom. 10.30-ig van időnk erre a témára, kivéve, hogy hagyjunk egy kis időt kérdésekre is, hogyha a tagjaink kérdéseket szeretnének feltenni. Tehát ez azt jelenti, hogy mindennek a következő 18 percben kell megtörténnie, és ezt figyelembe véve megadom önnek a szót. Mr. Chairman, dear members, uh, good morning. Thank Tisztelt elnök úr, kedves képviselők, mindenkinek jó napot kívánok, és köszönöm szépen ezt a lehetőséget, az Európai Uniós hozzáadott értékről fogunk beszélni, amelyet egy új jogszabály teremtene. Emlékeztetnék mindenkit, hogy mi is a célja egy ilyen értékelésnek, amely a hozzáadott értéket vizsgálja. Automatikusan elkészülnek ezek az értékelések az Európai Parlamenti jogszabályokra vonatkozóan, az EPRS készíti el ezt az értékelést. A célja az értékelésnek az, hogy az Európai Parlament jogalkotási kezdeményezéseit támogassuk tudományos értékeléssel, amely megnézi, hogy potenciálisan mi a hozzáadott értéke az EU szintű cselekedésnek, cselekvésnek. Itt az örökbefogadás határokon átnyúló aspektusairól van szó, és a lehet lehetséges opciókat elemezzük, az ezekkel járó hozzáadott értéket is elemezzük, tehát hogy mivel jár az, hogyha Európai Uniós szinten történik a cselekvés. Az ötös diát kérném, és nézzük, hogy mi a helyzet. Az ENSZ szintjén a 93-as hágai egyezmény szabályozza az örökbefogadási kérdéseket, a különböző országok között. A 23-as cikk írja le az automatikus elismerését, kölcsönös elismerését az örökbefogadásra vonatkozó határozatok esetében. Tehát a nemzetközi örökbefogadások elismerésére automatikusan sor kerül, akkor, hogyha két különböző államról van szó. De hogyha az örökbefogadó és a gyermek is ugyanabban a tagállamban lakik, akkor a nemzeti jogszabályok érvényesek, és így sajnos jogi hiányosság merül fel, tehát jogi kiskapu alakul ki, mert a hágai egyezmény hatása más lenne, és közben, a, hogyha a érintett egy, egy tagállamban lakó örökbefogadott és örökbefogadó nemzetisége különböző, rájuk a, nemzet, a nemzeti szabályok vonatkoznak, és ez problémákat teremt. Az Európai Uniós szinten ez megnehezíti azoknak a családoknak a helyzetét, amelyek a szabad mozgással kívánnak élni, tehát szabadon kívánnak mozogni az EU területén, senki esetében nincsen garancia arra, hogy az örökbefogadási határozatot mondjuk el fogja ismerni egy másik tagállam, amennyiben a család úgy dönt, hogy egy másik tagállamba költözik. Mindennek megvan a költsége is. A negyedik dián a táblázatban láthatják, hogy mi mindennek a költsége. Tehát abból uh, eredendően, hogy nincsenek Európai Uniós jogszabályok az örökbefogadási határozatok elismerésére vonatkozóan, költségek adódnak, 1,65 millió euróról van itt szó, ennek ennyi a költsége, ez a, peres költség, a perköltség. És elemeztük a költségeket és a jogszabályokkal járó, az európai jogszabályokkal járó előnyöket is, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke értelmében érdemes Európai Uniós jogszabályt elfogadni, amely automatikus elismerést jelentene, teljesen mindegy, hogy melyik Európai Uniós tagállamban született az örökbefogadási határozat. Itt a következő ilyen lehet látni a második opciót, tehát az az ajánlás, hogy kötelező érvényű rendelet szülessen az örökbefogadási határozatok kölcsönös elismeréséről. Ez az örökbe fogadott gyermekek jogállása esetében megteremteni a szükséges jogbiztonságot. Nem avatkozik be a nemzeti jogszabályokba, amelyek az örökbefogadásra vonatkoznak. Tehát az azt jelenti, hogy a tagállamok továbbra is olyan jogszabályokat alkodnak, amelyeket gondolnak, az örökbefogadás terén meghatározzák a feltételeket, az örökbefogadókra vonatkozóan az egész eljárást ők határozzák meg, viszont a végén az örökbefogadási határozat kölcsönös elismerésére sor kerül minden tagállamban, és ezzel meg is köszönöm a figyelmüket. Először is. Köszönöm szépen, hogy meghívtak engem, és Alexander Bosé, és Lefett kollégát, illetve hogy megkaptuk a felkérést, hogy kidolgozzuk ezt a dokumentumot, úgyhogy nagy megtiszteltetés, hogy önökhöz szólhatok. Az első kérdésem az, hogy miért van szükség itt jogalkotásra. A legtöbb jogász valószínűleg úgy gondolja, hogy az előadó által javasolt jogszabály már is létezik. A valóság azonban mást mutat. Nincsen egységes rendelkezés arról, hogy az egyik tagállamban örökbefogadott gyermek jogállását automatikusan elismernék minden szempontból a többi EU tagállamban. Bár minden tagállam, amelyet megvizsgáltunk a felmérésünk során, rendelkezett olyan rendelkezésekkel, amelyek szabályozták az örökbefogadást, mindenhol más és más eljárás vonatkozik, van ahol egyszerűbb, van ahol kevésbé az. És abban azonban egységes a helyzet, hogy csak tagállamon belül érvényesek a szabályok. És a gyermek elismertsége nem jelent egyenjogúságot, hogyha egy tagállamban örökbe fogadták kevésbé kedvező bánásmódban részesült a külföldön örökbefogadott gyermek egy másik tagállamban. Például akkor, amikor felveszi az örökbefogadó szülőnek az állampolgárságát. Aztán az egyenlő bánásmód hiánya, egységes szabályok hiány hátrányos a gyermek jólétére. És akkor, amikor a gyermek nem állampolgára annak a tagállamba, amely rendelkezik az örökbefogadásról, illetve hogyha egy másik EU tagállamnak az állampolgára, akkor hátrányos helyzetbe kerülhet. Könnyű összekeverni a nemzetközi elemeket az örökbefogadási helyzetben. Kifutok az időből, úgyhogy nem ismétlem meg a kollégám által elmondottakat. Azzal kapcsolatban, hogy amennyiben két tagállam is érintett egy örökbefogadás ügyében, akkor a helyzet bonyolult a 93-as hágai egyezmény értelmében a szokásos tartózkodási hely számít származási helynek, és a befogadó tagállam pedig, ahová költözik és szokásosan tartózkodik a gyermek. Tehát vagy az egyik, vagy a másik tagállam elismerheti az örökbefogadást, és ezt minden tagállam el is fogadta, illetve végre kell, hogy hajtsa a saját jogszabályaiban. És az egyik alapelv itt, hogy a gyermek jogosultságának, illetve örökbefogadhatóságának az értékelését a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam kell, hogy elvégezze. Az örökbefogadhatóság vizsgálata tehát ennek megfelelően szabályozandó. Javaslatunk ennek alapján, hogy a nemzeti jogszabályok keretében a tagállamok hatásköre arra korlátozódjon, amikor a gyermek szokásos lakóhelye az adott tagállam, illetve nem egy másik tagállamban tartózkodik szokásszerűen. És akkor, amikor ugyanabban az EU tagállamban van a szokásos tartózkodási helye, illetve oda vonatkozik az illetékesség, és akkor ez kizárólagos illetékesség kell, hogy legyen az örökbefogadás ügyében. A 24-es cikk az egyezményben úgy rendelkezik, hogy visszautasíthatja egy aláíró állam az örökbefogadás jóváhagyását, hogyha nyilvánvalóan ütközik a közrend, illetve egyéb rendelkezéseivel és a gyermek érdekét szolgálja. Tehát a javaslatunk, hogy ezt a megfogalmazást ö, alkalmazzuk uniós szinten, kivéve azt a helyzetet, amikor egy megfelelően tanúsított, igazolt örökbefogadás alapján az egyik tagállamnak joga van visszautasítani a kérelmet. Ez nagyobb mozgásteret ad a tagállamoknak, és javaslom, hogy körültekintően fontoljuk meg, akkor, amikor egy újonnan létrehozott család jogállásáról vitázunk. A nyolcas cikk úgy rendelkezik, hogy az örökbefogadott gyermeknek a jóléte kell legyen az irányadó, és nem az adott tagállam közrendjére irányuló védelmi rendelkezések, amennyiben a visszautasítás esete forog fenn. Tehát Röviden összefoglaltam a dokumentum tartalmát, és azt gondolom, hogy a javaslataink egyértelműen a 67-es, illetve a 81-es EUMS eh, cikkeknek megfelelő megoldásra irányul. Ami pedig a polgári ügyek, illetve a szülői felelősség egységes szabályozását eh, illeti. Nincsenek még harmonizált rendelkezések, és a javasolt megoldás a legcélra vezetőbb, és egyetlen tagállam sem tudja önmagában elérni. Tehát ezért fontos az együttműködés. A kutatási dokumentumunkban kisebb beavatkozást jelentő intézkedések lehetőséget is megvizsgáltuk, és arra jutottunk, hogy a nem jogilag kötelező vagy irányelvi szintű szabályozás nem érné el az automatikus elismertséget, illetve a kitűzött célt. Tehát valószínű, hogy egy irányelv csak még zavarosabbá tenné a már is bonyolult helyzetet. Másodszorban minden erre vonatkozó rendelkezés elismertségét arra alapíthatjuk, hogy egy belföldi örökbefogadási határozat meglétét tételezzük fel, és az örökbefogadó szülők a központi hatóságtól kérhetnek az örökbefogadást igazoló bizonyítványt, és a hatos, illetve a nyolcas cikk szerint az erre irányuló jogot meg kell védeni az eljárásban. És akkor, amikor megfelelően igazolást nyert az örökbefogadás, akkor valamennyi eh, tagállam el kell, hogy ismerje a jogi automatizmus útján az örökbefogadást, és úgy kell tekintse, mintha ez belföldön történt volna. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egységes gyakorlatban a 93-as hágai eh, eljárást kell megvalósítani. És Továbbá a tagállamok csak korlátozott esetekben utasíthatják vissza az elismerésre irányuló kérelmet, és meg kell, hogy feleljenek a hágai rendezvény előírásainak. Ennyit szerettem volna kiegészítésképpen elmondani a kollégám által elmondottakhoz. A kutatási dokumentumunk a gyermek biztonságát szolgálja, illetve arról gondoskodik, hogy csak egyetlen eljáráson kell, hogy keresztül menjen örökbefogadásig. És ez uniós szintű egységes gyakorlatot hozna létre, illetve az örökbefogadási területet, a gyermekeknek a jogait egységesen szabályozná. Továbbá pénzügyi megtakarítást is jelent az örökbefogadó család jogi költségei tekintetében, illetve az eljárási illetékek és egyéb vonatkozások tekintetében. Másrészt pedig, ahol az elismerést kérik, abban a tagállamban egyszerűsít és olcsóbbá teszi az erre vonatkozó eljárást. Köszönöm szépen a figyelmüket, és remélem, hogy hasznosnak találták ezt a helyzetismertetést. Szeretnék köszönetet mondani mindkét vendégünknek a prezentációért, és azért is, mert tartották magukat az időkorlátokhoz. Régner képviselőkért szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is köszönöm a prezentációkat. Ezek természetesen nagyon hasznosak. Mindjárt át is váltanék a franciára, és Virginie Rossier szövegét szeretném felolvasni. Rozier asszony köszöni az előadónak ezt a jelentéstervezetet, és egyetért a fő céljaival. Tehát el kell fogadni egy uniós szintű jogszabályt, amely automatikus örökbefogadási határozat elismerést tesz lehetővé a tagállamok közötti viszonylatban. Ez a 17-es pont, illetve az U alpont. A cél az, hogy hatékonyabban védjük a gyermek jólétét és jogállását, valamint jogbiztonságot teremtsünk, eh, és garantáljuk a szülők jogait is. Továbbá ez megerősíteni az európai állampolgárság biztonságát, illetve a napi jogbiztonságot növelni uniós szinten. Ruzier asszony ennek alapján kiemeli, hogy a jelentés tervezet számos megállapításával egyetért, többek között a gyermek érdekeinek az előtérbe helyezését. Zvievka úr erre többször is kitért. Valamint a központi elvet úgy kell megfogalmazni, hogy a gyermek jóléte az elsődleges szempont, ez érvényes az örökbefogadásra, illetve a tagállami eljárásokra is. Tehát ezt kell szavatolni. És a figyelem középpontjában az kell, hogy álljon, hogy a gyermek életkorának, illetve érettségének megfelelő megoldás szülessen. Mégpedig ahogy asszony ezt megfogalmazza, át kell dolgozni véleménye szerint a B, illetve a C, és a mellékletben foglalt részleteket. Tehát ennyiben szerettem volna ismertetni a véleményét az elvégzett munkáról, és egyébként nagyon kedvezően alakul a véleménye Zvijevka úr és az előadó munkájáról. Köszönöm. Kavada úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az elvégzett munkát. Zsijevka úr igen mélyreható eh, munkát végzett, és a, az imént hozzászóló szakértőknek is köszönöm az elmondottakat, hiszen nyilván egyetértés eh, bontakozik ki az ügyben, hogy uniós szinten kell valóban szabályozni a gyermekek örökbefogadását, illetve a gyermekek védelme, a szülők jogainak a védelme is ezt igényli. Tehát nagyra értékelem és egyetértek azzal a célral, hogy a hosszú időn át uralkodó bizonytalanságoknak véget vessünk. Például a 2005-ös román gyermekek örökbefogadási ügyére utalnék, illetve további kérdésekre. A parlament megosztott volt, és nem volt emiatt szilárd alap a jogalkotásra. Tehát ez kegyetlen helyzetet teremtett, hiszen akkor, amikor a gyermekek és az áruk mozgásszabadságáról beszélünk, akkor eh, azt mondhatjuk, hogy eh, évtizedeken keresztül ezen dolgoztunk, és eh, ugyanakkor 50 év kellett ahhoz, hogy a gyermekek esetében az örökbefogadás elismerésének a lehetséges gyakorlatát elkezdjük megvalósítani. Tehát ezért is szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért. A, amúgy is nehéz helyzetben lévő unióban szükség van egy ilyen előrelépésre. Köszönöm szépen. Elnök Radjev úr. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Zvjevka úrnak ezért az átfogó jelentésért. Ez egy nagyon bonyolult téma, amely érinti a gyermekek érdekeit, és ez az, ami a figyelmünk középpontjában kell álljon, amikor erről a témáról beszélünk. Támogatom a biológiai család általi örökbefogadást, ahogyan az UFK úr is azt ajánlotta, ezt nagyon fontosnak tartom, ugyanakkor figyelembe kell vennünk a csecsemőket, a két-három éves gyermekeket, akik nem tudják kifejezni, hogy ők mit szeretnének. Gyakran elveszik őket szüleiktől anélkül, hogy szembe tudnának szállni ezzel a döntéssel. Az ilyen esetekben nagyon óvatosnak kell lennünk, és további intézkedéseket kell hoznunk, hogy védjük ezen gyermekek érdekeit. A szülőket tájékoztatni kell a különböző örökbefogadással kapcsolatos eljárásokról, ez kulcsfontosságú. Ugyanígy képzést is biztosítani kell, nem pusztán a bíráknak, hanem a szociális munkásoknak, a jogászoknak és a határon átnyúló ügyekkel foglalkozó dolgozóknak is, hogy a kellő információkkal, ismeretekkel rendelkezzenek, és így jobban tudják védeni a gyermekek érdekeit. A hatóságok együttműködése is nagyon fontos, hogy túllépjünk a nézeteltéréseken, és könnyítsük a határon átnyúló örökbefogadást, ami az automatikus elismerést illeti. Ezen európai tanúsítvány gondolata nekem nagyon tetszik, azt ajánlanám, hogy eh, ha lehet, akkor több nyelvű legyen ez a tanúsítvány, hogy eh, így a legalizálás és a fordítás költségei csökkenjenek. Buda képviselő. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen, és szeretnék magam is köszönetet mondani az, a, a szakértőknek a megfogalmazott vélemények ügyében, és a határon átnyúló elismerés egységes gyakorlata témájában néhány szempontot szeretnék felvetni. Itt kiskorúakról, gyermekekről van szó, akiknek az érdeke elsőbséget kell, hogy kapjon, illetve az maga az örökbefogadás és az elismertségnek a ténye lenne a lényeg. Vegyünk egy példát, Nagy-Britanniában örökbe fogadnak egy gyermeket. Mi történik ezzel a gyermekkel? Az eh, egy román gyermekről eh, lévén szó, vagy a brit hatóságok felügyelete alatt eh, töltheti az életét Nagy-Britannia területén, vagy vissza kell mennie Romániába. Tehát értelmű a helyzet, sajnálatos módon ma is van kétes helyzetű család, például Nagy-Britanniában. Egy román család, akitől a gyermekét elvéve a hatóság azt javasolja, hogy Nagy-Britanniában homoszexuális szülők fogadhassák örökbe. És ez azt gondolom, hogy Eh, átlép a család érdekein, illetve a gyermek érdekeit se veszi eh, figyelembe. És itt nem elsősorban egy adott ország jogrendjének, illetve joghatóságának a kérdése kell, hogy lebegjen a szemünk előtt, hanem hogy ez lenne az a típusú helyzet, amit egységes gyakorlattal el szeretnénk kerülni. Tehát a szülők származási országának kultúrája szerinti védelmet érdemel a gyermek. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy itt olyan gyermekekről van szó, akik adott esetben harmadik országokban tartózkodhatnak, ezek az országok nem uniós tagok, illetve európai eh, gyermekek esetében ez komoly problémát jelenthet. Én utalnék itt a Norvég gyermekvédelmi hatóság eh, intézkedéseire. És azt se feledjük el, hogy Norvégia úgy utal a maga jogszabályaira, mint hogyha uniós tag lenne. És ez, ebben a helyzetben kell rendet teremtenünk. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Le Breton úr, de kérem röviden. Uh, avant toute chose, je remercie les deux experts. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek, akik rávilágítottak a helyzetre. Azt gondolom, hogy egy kényes humanitárius kérdés az örökbefogadás elismertsége határon átnyúló jelleggel. Egy konkrét megoldandó feladatot jelent. A 93-as hágai egyezmény jó szöveg, és ezt a tagállamok ratifikálták, elfogadták, és ez az egyezmény előírja, hogy el kell ismerni az örökbefogadást ami egyelőre még nem valósult meg. Tehát ez egy orvosalandó probléma. De körültekintőnek kell lennünk, hiszen az az ajánlás, hogy egy európai örökbefogadási bizonyítvány legyen a kialakult megoldás, és hogy automatikus és kötelező elismerés érvényesüljön. A mellékletben szerepel egy 6A cikk, illetve annak az A pontja, és ez úgy rendelkezik, hogy a tagállam visszautasíthatja a, az örökbefogadást, amennyiben ez közbiztonsági kérdésekbe ütközik, illetve a tagállam közérdekét sérti. Ez pedig tagállami illetékesség és hatáskör. Én úgy gondolom, hogy a szuverenitást a tagállamok esetében maximális mértékben tiszteletben kell tartanunk. Elnök, köszönöm szépen. Más nem kért szót, úgyhogy akkor szeretném megköszönni két kiváló vendégelőadónknak az elmondottakat, és ezennel le is zárom ezt a napi rendi pontot, és tovább léphetünk a következő pontra, a meghallgatással folytatjuk.